próbáljunk meg megfelelő és tisztességes, elfogadható utat találni ennek a megoldására. Köszönöm, Tavares úr. Nincsen módosító indítvány, éppen ezért ezt elfogadjuk a házszabály 71. cikke értelmében, és az elnök ezt a határozatot aláírja a tanács elnökével a délután folyamán. Áttérünk a következő jelentésre, Moré